Kedves kollégák, kezdjük el a munkát. Elég hosszú és bonyolult szavazás előtt állunk, de mindenek előtt elmagyaráznám, miről is van szó. Tom Hanks és, és Steven Spielberg felvették velem a kapcsolatot, Amit itt látnak, az egy filmezéshez kapcsolódik. A kommunikációs főigazgatóság készít felvételeket egy 360 fokos kamera felállással az Európai Parlament működését igyekeznek így rögzíteni. A felvétel Marinescu úr jelentésével kapcsolatos szavazás alatt fog zajlani. Világhírű lesz, kedves Marinescu kolléga, és a Tajani biztossal való vitánkat is fölveszi. Úgyhogy sok-sok kamerára van szükség. Ez a panoráma film a látogatói központ gondolatához kapcsolódik. 2008 áprilisában hagyta jóvá ezt a büró, tulajdonképpen egy film készül arról, hogyan működik az Európai Parlament. Azt hiszem három vagy négy szakbizottságot választottak ki erre a célra. A legfontosabb bizottságok természetesen, ezért kerestek meg engem, kérték, hogy filmezhessenek a közlekedési, illetve idegenforgalmi szakbizottságban random fognak felvenni a bizottság munkájából bizonyos szakaszokat, és a plenárison is felvétel zajlik majd a holnapi napon. Vannak normál kameráink, de itt van ez a csodálatos ketyere előttem, ez az, ami a 360 fokos panoráma felvételt lehetővé teszi. Úgyhogy gondoltam, szólok Önök is tudják, mi ez. Mivel itt van ez a 360 fokos kamera felállás rendszer, nem tudnak elbújni. Hogyha valakinek viszket az orra, vagy valami e, baja van, jobb, ha tudják, hogy folyamatosan felveszik önöket. Ezt gondoltam, elmondom, ugyanis nem szeretnénk, nagyon nem szeretnénk, hogyha e, kellemetlen pillanatok következnének. Erről szól tehát ez a dolog. Lichtenbergen asszony a legjobb kalapját e, vette volna fel, akkor nyilván tudják ezt, akkor egy újabb kamerát beszerelnek. De lényeg az, erről szól ez a kamera, rendszer, a kommunikációs főigazgatóság készíti a felvételt, hogy a nyilvánosság is tájékozódjon arról, hogyan működik az Európai Parlament, biztos vagyok benne nagyon jó lesz. Jó, nézzük a napirendünk következő pontját. Szavazunk Marinescu úr jelentéséről. az árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szavazunk. Kérem a képviselőket, hogy mindenki készítse elő a szavazókártyáját. Egy gyors ellenőrzést végzünk. Megnyitom a szavazást ellenőrzés céljából. Megnyitom tehát. Can we just make... Próbáljuk meg. Úgy tűnik, hogy a zöldek valahogy rosszul dugják be a dolgot. Mindenki szavazott, lezárom akkor a szavazást. Jó? Úgy tűnik, hogy minden rendben a Kászenic asszony. Jó, akkor bele is vághatunk. First one. Nézzük az első. A kompromisszum 12-es, 96-os módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 13-as a következő. Előadó. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 14-es előadó szóbeli módosítóval ezt láthatják az anyagban mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es, visszavonták, 98-as következik tehát mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 99-es, ezt is visszavonták, 15-ös előadó kiegészítéssel, szóval kiegészítéssel mellette, ki van ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 102-es. Nem, ez okafogyottá vált. 105-ös Rike úr második cikkel kapcsolatban. 105-ösnél tartunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 106-os visszavonták, B kompromisszum következik. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Most a C kompromisszum következik, hármas cikk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadva. 19-es következik. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. 20-as előadó. Szóbeli módosítása mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es előadó szóbeli módosítása ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 115-ös. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. D kompromisszum következik. Négyes cikk, második függelék. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. 25. 25-ösen folytatjuk, szóbeli módosítással az eladó részre mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes cikk, első bekezdés. Szóbeli módosító az előadó részéről kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 117-essel folytatjuk, ki van mellette? Mellette kérdezem ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 118-as, Bilba asszony, Bilba asszony szobai módosítójával mellette, ki van ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk. A 118-ast ellenőrizzük most, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 16 mellette, 17 ellene egy tartózkodást elutasítottuk. 26-os következik, előadó szóval módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Az E kompromisszum következik, 27-es per 4-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az F kompromisszumot nézzük most, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128-as Riberácki úr szóbeli módosítással. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. G kompromisszum. Hetedik cikk, 6A bekezdés, G kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Az előadó tollából 30-as szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es előadó szóbeli módosítóval. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32-es az előadótól. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 8-as cikk, 4-es bekezdés. Bilbao asszony szóbeli módosítója következik. ezzel a szó kiegészítésekkel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 129-es következik. Itt Marinescu úr két részben történő szavazást kér. Az első, along with other measures, második részben it must also take into account eddig, hogy freight by rail. Nézzük a 129-es első részét mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Második rész következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Harmadik rész is van. Az utolsó mondat rész, a 129-esben. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt elutasítottuk akkor. 33-as. Előadó az előadó szobai módosítója mellette, ki van ellene? Tartózkodás, ezt elfogadtuk. 34-es az előadótól, ki támogatja, ki ellenzi ezt, tartózkodás, elfogadtuk. Tizedik cikk, tizedik cikk első bekezdése előadó szobrali módosítója, ki támogatja ezt? ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös, 36-os, 37, 38, stb. stb. egészen 42-ig, ez visszavonásra került. Kivéve 41-est, igen. Csak nyugodtan. Tehát 41-esnél tartunk. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 43-as következik. Ki támogatja ezt? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 44-es szóbelmódosítóval kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás, ezt es elfogadtuk. 131-es okafogyott, 45-ös szóbeli módosítóval kitámogatja mindezt, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. So we're now up to Article 12, cikk, második bekezdésénél tartunk, szóbeli módosító kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodás van-e? Elfogadtuk. 12 cikk, szóbeli módosító előadó részéről mellette ki van, ki van ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 46-os következik előadó szóbeli módosítóval. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás van-e? Elfogadtuk. 139-es következik. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. A H kompromisszum következik 12A-hoz mellette ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as előadó mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es következik, előadó, szóbeli módosítóval, ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 50-es előadó, szóbeli módosítóval, ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es visszavonták, 52-es következik előadó, szóbeli módosítva kiegészítve. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Az 53-assal folytatjuk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 146-os Krámer úr, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 55-ös előadó kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Fifty-six. 56-os előadó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 148-149-es, ezek azonosak, ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es előadó szóbeli módosítóval ki van emellett? Ki van ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 59-es, az 59-es visszavonták, 59-es előadó mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 61-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 62-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 63-as. Előadó. Itt a törlésről van szó. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 150 soka fogyott akkor, 64-es előadó, 15. cikk 3-as bekezdésénél tartunk, 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 151-es, ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 152-es, Krámer úr, ki támogatja? Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 153-assal folytatjuk, ki van ellette? ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös előadó ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadva. 66-os és 67-es, eszre együtt szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk, 154-es, 155-ös azonos módosítók, Ertug és Tremosa I. Balcsász kollégák részéről ki támogatja, ellene, tartózkodás. Ennek utána nézünk, 154-155-ös módosítók, most szavazunk. Has everybody vote? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 35-ön szavaztak, 16 igen, 18 nem, egy tartózkodás, ezt elutasítottuk. Most a 156-osról fogunk szavazni. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 68-as az előadó részéről. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás? El, elfogadva. 157-158-as módosítók következnek, ezek azonosak, ki támogatja ezeket, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 159-es okafogyott, akkor a 69-es előadó ki támogatja. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as cikk első bekezdése, a 70-estől 76-os módosítóik blogban szavazunk, ki támogatja ezeket, ellene, tartózkodás. Ezeket elfogadtuk, tehát 77-es visszavonták, 78-es az előadótól, ki támogatja ezt, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 160-as Krámer úr, ki támogatja? ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Marinescu úr, a 161-essel kapcsolatban, köszönöm elnök úr. A szóbeli módosítót visszavonnám, az eredeti 161-es módosítóról szavazzunk tehát. Jó, akkor ez világos mindenkinek, a szóbeli módosítót visszavonták, úgyhogy az eredeti módosítóról szavazunk most. 161-es. Ki van az eredeti mellett? ellene tartózkodás elutasítva. A 162-es Rike úr kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 163-as Bilbao asszony kitámogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 164-es szóbeli módosítóval, ezt hangsúlyozom, kicsit zavartámat, tehát szóbeli módosítóval a 164-es ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 165-ös ki támogatja, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 166-osra folytatjuk, ki támogatja, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 167-es, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 79-es előadótól A D kompromisszummal ezt elfogadtuk, mondják. A 168-as következik akkor. Egy pillanat. So we now on one. We now on... Tehát most a 79-es és az 1-es kiestek. A 4-es preambulum bekezdés 1-es módosító, szóbeli módosítóval kitámogatja, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Kettesnél tartunk, előadó, ki támogatja. Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, szóbeli módosítót nyújtott be az előadó mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, Cika ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum, nem egyes, hanem I kompromisszum, ki támogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-assal folytatjuk, 10-es preambulum bekezdés, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A J kompromisszum következik. 12-es preambulum bekezdésnél tartunk, ki támogatja mindezt. Ellene tartózkodás elfogadva. 13-as preambulum bekezdés, 87-es módosító, ki támogatja. Ki van ellene, tartózkodik-e valaki, elutasítottuk. Hatos előadótól, szóbeli módosítóval, lássuk ki támogatja. Ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes következik, 89-es visszavonva ez a kettő a 88-assal kapcsolatban a Railway Undertakings második megemlítéséről fogunk most szavazni. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás. Nézzük ezt meg! A Railway Undertakings második megemlítéséről szavazunk most, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. 34 szavazatból 22 mellett, 12 ellene egyértelműen elfogadtuk tehát ezt. 7-es, 89-es visszavonva, 90-es. Márkin Cievics úr, ki támogatja, ki van ellene. Tehát ezt elutasítottuk. 8-as visszavonták, 91-es Kramer úrtól ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 92-es, Cikau asszony ki támogatja, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es fogyott, akkor 93-as következik. Ki támogatja? Ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es visszavonták, 10-es következik előadó szóbeli módosítóval, ki támogatja ezt akkor? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 11-est visszavonták, 95-ös következik tehát. Talán ezt is visszavonták? Nem, 95-ös Bilbao asszony. Én egy nagy duplavét láttam itt, de szavazzunk, ki támogatja. Ne. Most a 95-ösről szavazunk. 95-ös, szavazunk. A 11-est visszavonták, úgyhogy szavaznunk kell 95-ös. A 95-ös ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Most a zárószavazás következik. Ha mindenki készen áll, akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36 leadott szavazatból 30 igen, 2 nem, 4 tartózkodás. Éppen ezért a jelentést elfogadtuk. Gratulálunk Marinescu úrnak. Well done to everybody. Gratulálok mindenkinek. Involved in that, that went quite smooth. Zökkenőmentesen ment a szavazás. Most 10 perccel szünetet tartunk, Tajani biztos 10 perc múlva érkezik. Nagyon hálás lennék, hogyha a tisztelt képviselőtársaim itt maradnának a közelben, és szűk 10 perc múlva visszajönnének, hogy meghallgassák Tajani biztos. Köszönöm. Arriva lei, arriva.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 Hölgyeim és uraim, most pedig akkor újra kezdjük ezt az ülést. Üdvözlöm Tajáni urat, aki a mi területünkért felelős, biztos. Ismerik őt az előző ciklusból, vagy akár már ebből a ciklusból is, hiszen ő már többféle tárcának volt a felügyelője. Biztos úr, akkor örülünk, hogy itt van a barátai körében ebben a szakbizottságban, és biztos vagyok abban, hogy egy nagyszerű beszámolást tart a turizmus jövőjéről. Én magam egyébként szintén érdeklődöm a téma iránt, még inkább a vasút iránt, de mindegy. Köszönjük tehát, hogy eljött, öné a szó. Thank you very much, dear chairman, thank you. Köszönöm, biztos úr, elnök úr. Olaszul fogok beszélni. Riuscito a far inserire nel Trattato di Lisbona Köszönöm. E, ugye a Lisszaboni szerződésben e, ott van e, a jogalapja a turizmussal való ügyünknek, vagy foglalkozásainknak. Nem szakadok így el, tehát a turizmus bizottságtól sem, illetve a közlekedési bizottságtól sem. Ide is el kell jönnöm néha, mert ez az én portfóliómhoz tartozik Nagyszerűen működtünk együtt az előző években, és jó jelzéseket küldtünk az európai polgárok felé, és én azt gondolom, hogy jó előjelez a most kezdődő munkánk előtt, amelynek, mint mondtam, megvan most már a jogalapja a Lisszaboni szerződésben. Én vagyok az első biztos, aki politikai felelősséget visel a turizmusért, és a munkájának van jogalapja a szerződésben. Tehát én vagyok az első, és örülök, hogy megoszthatom önökkel ezt a felelősséget, és Simpson elnökükkel. Örülök annak, hogy eh, a az Európai Uniónak most már kiterjednek a kompetenciái a turizmus előmozdítására, illetve a tagállamok eh, együttműködésre, noszogatására. E, tehát egy közös, holisztikus megközelítésre van szükség. Együtt kell fejlesztenünk, kifejlesztenünk ezt a politikát, és kialakítanunk egy konszenzust, valamint meghatároznunk ennek a politikának a tartalmát, és megszerezni hozzá szükséges pénzeket. Európa nem maradhat tétlen a turizmus területén. Ez a harmadik legnagyobb ágazat, harmadik legnagyobb szá, gazdasági ágazat, ha megnézzük a számokat, a bevételeket és a foglalkoztatottak számát. Tehát egy rendkívül fontos ágazata ez a gazdaságnak, és előmozdítja a növekedést, valamint a foglalkoztatást. Ne felejtsük el, hogy a turizmus az a gazdasági és társadalmi integráció egyik fontos eszköze a távoli területeken, a falusi területeken, illetve a kevésbé fejlett területeken. 5%-át adja a turizmus az Európai Unió GNP-nek, amely 10%-ra is felmegy, hogyha hozzá számoljuk a kapcsolt ágazatokat és gazdasági tevékenységeket, két millió embert foglalkoztat, 5,2%-át a teljes Európai Uniós munkaerőnek, és hegyes helyeken, sőt, ahogy mondtam, hogy ha hozzászámoljuk a kapcsolt szektorokat, kapcsolt ágazatokat, akkor ez a foglalkoztatottsági adat, ez 12%-ra szökik fel. A fiatalok számára pedig lehetővé teszi a munkát, hiszen ők a legnagyobb munkaerő tartaléka ennek az ágazatnak is, és ők, mint turisták is 10%-ot képviselnek az őszturisták között. Hogyha az Eurostatot nézzük, akkor azt látjuk, hogy a turista utak száma az európaiak által megtett turistautak száma az 1 milliárd eh, útra tehető évente. Az Európából kiutazó nyaralók, illetve az ideutazó nyaralók mind a magas életminőségünkről tanúskodnak. A kulturális örökségünket pedig hozzáférhetővé kell tennünk olyan csoportok számára is, mint az idősek, vagy a fogyatékkal élők, illetve a mozgásukban korlátozottak számára. Ez az egyik nagy kihívásunk, hogy könnyebbé tegyük a nyaralást, a pihenést azok számára, akik ilyen vagy olyan oknál fogva utazásukban korlátozottabbak illetve ideértem egyébként azokat is, akiknek az anyagi helyzetük eddig nem engedte meg az utazást. Ezek az emberek is a, az állampolgáraink és a piachoz való hozzáférésüket elő kell mozdítanunk. Megvizsgáltuk az utasjogokat, illetve tettünk lépéseket az utasjogok területén, és most össze kell kötni az utasjogokat a turizmussal, hiszen az utasok azok végső soron turisták, illetve a turisták azok utasok is egyben. A turisták, turistákat is érintette a gazdasági krízis, ezért is tartottunk magas szintű találkozót Madridban a turizmus területén. E, a spanyol elnökség e, szervezte ezt. Ezt egy miniszteri ülés zárta, amely nyilatkozattal közös nyilatkozattal ért véget. Önök, mint szakbizottság, is elküldték egy képviselőjüket, Ayala Sender asszonyt, aki a bizottság nevében szólalt fel. Ez a parlament egy komoly hozzájárulása volt ehhez a munkához. Mint mondtam, egy közös nyilatkozatot adtunk ki, az informális miniszteri találkozó végén, ezt aláírták a miniszterek, és ebben felszólítjuk, az Euró, felszólítják az Európai Bizottságot, hogy hozzon egy olyan közleményt, amely Eh, harmonizált eh, politikákat eh, javasol ezen a területen, és lehetővé teszi a tagállamok számára az együttműködést, illetve a részvételt. Ez egy integrált megközelítés első lépése lenne, melynek során az Unió és a tagállamok egy versenyképes idegenforgalmi ágazatot alakítanának ki a felelősségeket és a feladatokat megosztva egymás között. Konzultálunk a magán és e, e, köz vagy állami e, érdekeltekkel, akik ezen a területen tevékenykednek, és remélhetőleg egy közös európai mércét tudunk létrehozni és hát ez a közlemény, ez meg fog jelenni még az év vége előtt. Mindenkinek köszönöm tehát az aktív részvételt ezen a konferencián. Különösen megköszönöm azoknak a képviselőknek, akik részt vettek, Kramer, Luis de Grandes és a többiek, E, raportőri feladatokat is ellátnak. jel a Szender asszonynak már egyszer megköszöntem, még egyszer megteszem e, a munkáját Sebastian miniszterrel együtt. Ő volt a főszereplője, a házigazdája ennek a konferenciának. Miről lesz tehát szó a közleményben? az idegenforgalom fő célja az, hogy a versenyképességet, a fenntartható versenyképességet az idegenforgalomban fenntartsa, és eh, az egész Európai Unió számára lehetővé tegye a tágabb értelemben vett eh, fenntartható fejlődést, és ezért illeszkedik a 2020-as, Európa 2020-as eh, célkitűzései közé. A az átfogó politika végrehajtásához a bizottságnak, az ágazat képviselőinek, a tagállamoknak feladatokat kell vállalniuk, és együtt kell működniük, koordinálniuk kell tevékenységüket. Az európai lépések mindig csak kiegészítik majd a nemzeti eh, intézkedéseket. Ez egy hozzáadott érték lesz, amely tiszteletben tartja az arányosság és a szubszidiaritás elveit. Hogyha megvizsgáljuk azokat a javaslatokat, amelyek a bizottsághoz már eljutottak, akkor ezeket feldolgozva próbálunk majd egy európai dimenziót kialakítani, e, négy dolgot szem előtt tartva. Először is az innovációt és a versenyképességet akarjuk előmozdítani az idegenforgalomra. A második dolog az, hogy fenntarthatóvá tegyük e, az idegenforgalmat. A harmadik megerősítsük Európa láthatóságát. Ez ugyanis egy minőségi idegenforgalmi célpont, eh, fenntartható idegenforgalmi célpont, mind az európai állampolgárok szemében így kell, hogy megjelenjen, mint pedig a máshonnan érkező turisták eh, eh, szemében. Emellett részt kell vennünk az Európai Unió az Európai Unió pénzügyi eh, rendszerében is. Tehát eh, ezeken a négy prioritásokon kívül, ezen a négy prioritáson kívül eh, vizsgálnunk kell a kapcsolódó tevékenységeket is, tanulmányokat kell elvégeznünk, és együtt kell működnünk a világ idegenforgalmi szervezetekkel, valamint az OECD-vel kutatói hálózatokat kell létrehozni, és nemzeti megfigyelő központokat felállítani, azokat támogatni. Végezetül pedig talán az egész dolog kifutásaként egy európai megfigyelő központot is létre lehetne hozni. Az Európában képződő idegenforgalmi statisztikai adatok rendkívül fontosak, és örülök annak, hogy az Európai Bizottság elfogadott egy Eh, rendelettervezetet az idegenforgalmi statisztikákkal kapcsolatban hamarosan a parlamentnek is nyilatkoznia kell az ügyben. Innováció, új technológiák szintén rendkívül fontosak a versenyképesség szempontjából, valójában minden ágazatban így van ez, természetesen az idegenforgalomban is. Eh, különösen itt a számítástechnikára és az új eh, kommunikációs technikákra gondolok amelyek eh, az idegenforgalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférést teszik lehetővé és eh, erősítek meg emellett be kell vonnunk, és segítenünk kell a kis és középvállalkozásokat, a partnerség lehetőségét kell biztosítanunk, könnyebbé kell tenni a hitelhez való hozzájutást, illetve a kis és középvállalkozások számára a kutatási projektekben való részvételt is elő kell mozdítani. Természetesen mindeközben kötelezettséget kell vállalni arra is, hogy a szektorban alkalmazottak és folyamatos továbbképzést kapjanak, e, és így tudjanak reagálni az új piaci követelményekre, növekedjen a mobilitásuk, növekedjen a szaktudásuk naprakész maradhasson a szaktudásuk. A szezonális jellege az idegenforgalomnak e, külön speciális problémákat vet fel e, ezért is akarunk kifejezetten oda figyelni olyan tevékenységekre, amelyek kiterjesztik az idegenforgalmi szezont. Ezért is örülök, hogy a Kalipszó kezdeményezés, amelyet az Európai Parlament is erősen támogatott, ilyen jó, ilyen jó kezdetet vett. Ez a program kifejezetten koncentrál az idegenforgalmi holt szezonra is Természetesen oda kell figyelnünk környezetvédelmi aspektusokra is, hiszen az idegenforgalom szempontjából a környezet minősége rendkívül fontos. Tehát egy globális megközelítésről van szó, amely az ágazatnak a gazdasági eh, hasznát eh, eh, szolgálja, ugyanakkor előmozdítja a helyi kultúrák közti együttműködést, előmozdítja az egész idegenforgalmat. Az öt pillérét kell tehát garantálnunk az európai idegenforgalomnak, ilyen a környezetvédelmi, a kulturális fenntarthatóság, gazdasági fenntarthatóság. De ezek azok a területek, amelyek alapvetőek mindenki számára. Biztos vagyok benne egyébként, hogy egy sor európai turista paradicsom már most odafigyel a fenntarthatóság követelményeire, és előmozdítjuk, tehát eh, azoknak a eh, jelzőszámoknak a kialakítását, amelyek révén mérhető lesz a fenntarthatósága az egyes eh, destinációknak. Olyan európai hálózatot akarunk létrehozni, Nestor és Éden néven, amelyek előmozdítják a helyi turista destinációk fenntarthatóságát, célpontok, idegenforgalmi célpontok fenntarthatóságát. A maguknak a turistáknak is oda kell figyelniük egyébként a környezetre, mind otthon, mind pedig a harmadik országokban, amikor oda látogatnak. Európát tehát egy fenntartható minőségi célponttá akarjuk tenni. Ez részben egy eh, image kérdés is, Európának ilyen képet kell sugároznia eh, magáról. Nagyon sok turista érkezik az EU-n kívülről is, ezeket, ezek számára Európát vonzóvá kell tenni, és magát a az idegen forgalom mögötti gondolatokat is vonzóvá kell tenni, mint például a fenntarthatóság gondolatát. Ehhez szükség van együttműködésre a tagállamok, a nemzeti turistahivatalok eh, és az Európai Bizottság között. Egy közös európai keretet kell kialakítani. És hát ehhez a miniszterek eh, segítséget ígértek Madridban. Az ERSZA kezdeményez egy portált akar létrehozni, egy internetes portált, amely eh, le, amely, amely tartalmaz azokat az információkat, eh, amely turistát érdekelhet. A portálon keresztül megszerezhetnek a turisták minden információt azzal kapcsolatban, hogy hova menjenek, hova lehet utazni Európán eh, belül, legyen az országon belül, vagy, eh, vagy tagállamok között. Eh, Lakot nyitunk a nemzetközi turizmusra. Szeretném tehát az egész ágazatot Európában előmozdítani, de oda kell figyelnünk a szomszédos régiókra is, az Euromed országokra, a fejlődő országokra. Kína és Oroszország is már kifejezték együttműködési készségüket, elkezdődött ez az együttműködés ebben az ágazatban. Kína különösen aktív volt bizonyos kezdeményezések kialakításakor. Hamarosan egy internetes link, egy kölcsönös turizmus portál fog működésbe lépni a két térség között, amely megint csak előmozdítja a fenntartható idegenforgalmi fejlesztések ügyét az európai idegenforgalmi ágazat a sánkhái eh, világkiállításon is részt vesz. Ami Oroszországot illeti, az Orosz Idegenforgalmi Akadémiával vettük fel a kapcsolatot, és megpróbáljuk az együttműködés különböző formáit kidolgozni. A másik az ipari archeológia, amelyben megint csak komoly potenciál van. Az ipari turizmus tehát azt jelenti, hogy a e, bizonyos régi ipari e, helyeket, termelési helyeket átalakítanak turista látványossága, és meg is, így megismerik a múlt gazdasági tevékenységét, a múlt ipari tevékenységét. Ez egy új aspektusa az idegenforgalomnak. Nagyon fontos, hogy a fiatalok akik autóval, motorral, vagy bármi mással gyakorlatilag bárhova eljuthatnak, mobiltelefonokkal kommunikálnak. Ismerjék a, a, a múltat, és eh, tudjanak arról, hogy eh, munkások milliói milyen áldozatokat hoztak annak érdekében, hogy ez a jólét eh, felépülhessen. Milyen nehéz körülmények között kellett az iparban dolgozni, a bányákban dolgozni, hogy milyen mértékben mozdította elő ez az Európán belüli migrációt, mekkora áldozatokat hoztak ezek az emberek. A Ezekről az áldozatokról tudjanak a fiatalok is, ezért is fontos ez az ipari archeológia. Nem szabad elfelejtenünk az ipari történelmünket, nem szabad elfelejtenünk azokat az áldozatokat, amelyeket eleink hoztak. Ezekről fel kell világosítani a hallgatókat is. Ez egy komplex ágazat tehát az idegenforgalom, vannak neki gazdasági és társadalmi, szociális aspektusai, ezek gyakorlatilag átfedik egymást, ide tartoznak foglalkoztatási kérdések, oktatási kérdések, kohéziós kérdések, kutatási dolgok, az információs társadalom, kereskedelem, környezetvédelem, klímaváltozás, agrárfejlesztések, külkapcsolatok, verseny, ügyek, ezek mind-mind valamilyen módon kapcsolódnak az idegenforgalomhoz. Én pedig Mindenképpen biztosítani fogom, hogy az alám tartozó szervezeti egységek a bizottságon belül hozzájáruljanak ahhoz, hogy az idegenforgalom tényleg össze legyen kapcsolva minden más gazdasági tevékenységgel, az Európai Unió többi releváns tevékenységével, az ágazatban résztvevők is tudjanak arról, hogy hogyan lehet forrásokra pályázni, hogyan lehet a különböző együttműködési pénzeket megszerezni, hogyan lehet a kultúrára félretett pénzekhez hozzájutni, oktatási pályázatokhoz hozzájutni. Tehát ezeket a különböző költségvetési sorokat megpróbáljuk összegezni, és ezekre felhívni az ágazat figyelmét. Emellett a versenyképesség szempontjából is számítunk az ágazatra. Remélem, hogy a tanács és a parlament együttműködésével egy külön eszköz kerül kialakításra 2014-es, 2020-as költségvetési periódusban, egy olyan költségvetési eszközt akarunk kialakítani, amely kifejezetten az idegenforgalomra koncentrál. Most még röviden szeretnék szólni, hölgyeim és uraim, arról, hogy az izlandi vulkán kitörés után milyen lépéseket tettem a kártérítési ügyek megoldása érdekében. Egy adhok munkacsoportot állított fel a bizottság Kalasz alelnök vezetésével. Én is azonnal mozgósítottam a saját szolgálataimat, először is fel kellett mérni a gazdasági károkat, és múlt szerdán egy videokonferenciát tartottunk, 27 közlekedési és idegenforgalomért felelős miniszter részvételével, megvitattuk, hogy milyen választ célszerű adnunk a miniszteri tanácskozás után elhatároztuk, hogy létrehozunk egy európai megfigyelő központot az adatcsere biztosítására, és az egész idegenforgalmi ágazat számára egy korai riasztórendszert. Ilyen módon lesz lehetőség arra, hogy a környezet, a közlekedés vagy a kultúrjavak területén erősítsük az együttműködést. Ami a károkat illeti, több minisztertől már első becsléseket hallottunk, de a következő napokban meg kell erősíteni majd ezeket a számokat. Az első becslések alapján Franciaországot 260 millió kár érte, Németországot 100 millió, Görögországot 60 millió. Körülbelül egy milliárd euró kárt okozott az egész idegenforgalomnak a vulkánkitörés. Kalasz alelnök úr felvette a kapcsolatot számos az utazási irodákat képviselő szervezettel, és a bizottságnál is folyik a munka, megpróbáljuk minél pontosabban meghatározni, hogy milyen következményekkel járt ez a vulkán kitörés. Hiszen nem csak a légitársaságokat érintette, hanem az egész idegenforgalmi ágazatot sújtotta ez a e, vulkán kitörés. Megpróbáltuk már a múlt héten eljuttatni ezt az üzenetet mindenkihez, hogy most eh, fontos a nyugalom, eh, és eh, normalizálni kell a helyzetet, megint helyre kell, hogy álljon minden, de biztos, hogy azért történtek olyan események, amelyek hosszú távon is negatívan fogják befolyásolni az idegenforgalom helyzetét. Még mi készül a bizottságnál? November 18-19-én tervezünk Máltán egy turisztikai fórumot, és készülnek újabb közlemények is. Hölgyeim és Uraim, sajnálom, egy kicsit túl gyorsan olvastam fel az előadásomat, és túl gyorsan futottam végig mindenen de azt hiszem, hogy sok részletről is be kellett számolnom. Nagyon érdekes ágazat az idegenforgalom, nagyon fontos, nem másodlagos, hanem mindenképpen a legfontosabb ágazatok közé tartozik. Barozó elnök úr leírása szerint is az európai fej, gazdasági fejlődés szempontjából meghatározó szerepe van a turizmusnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos az előadás, különösen amit az ipari örökséggel kapcsolatban mondott, azt nagyon köszönöm. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni, 15-en kértek szót, kedves kollégák, jelen pillanatban itt állunk. Így nyilván megértik, hogy a e, kalapácsot nagyon határozottan igénybe fogom venni a vita során. Azt javaslom, hogy maximum három percet kapjanak a frakciók képviselői, és utána két percet a többi képviselő. Kérem, hogy tartsák be ezt a hozzászólási időt, és mondjuk négy-öt kérdés után adjuk meg a lehetőséget a biztosnak a válaszadásra. Remélem, hogy jó lesz az együttműködés, és elfogadják ezt, hogy így járjunk el. Rilandes Pascal úr a néppárt képviseletében kapszott először. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel üdvözlöm Önt, Tajáni úr. Üdvözlöm Önt itt itthon. Nagyon nagy szerencsének tartom, hogy továbbra is olyan területeket felelős ön, ami lehetővé teszi, hogy visszatérjen a parlamentbe. Örülök, hogy a közlekedés és a turizmus tartozik önhöz. Ez a múltban elég elméleti jellegű téma volt, most viszont nagyon konkrétá vált egy adott kompetencia területén nőtt. A 195. cikk alapján lett ez így, és most valóban nagy figyelmet kell, hogy szenteljünk annak, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét tiszteletben tartsuk. És nem lenne jó, hogyha a tagállamok féltékeny válnának, vagy azt gondolnák, hogy az ő hatáskörük csorbul, vagy korlátozódik. Hogyha ambiciózus politikát akarunk, akkor viszont szorosan együtt kell működni a tagállamokkal, elkerülve az interferenciákat. Vannak nyilvánvalóan tagállami kompetenciák, és vannak tagállami fenntartások, amelyeket szintén tiszteletben kell tartani. A tagállamok egymásban konkurenseket is látnak természetesen az idegenforgalom területén, és ezért különösen fontos, hogy legyen egy összeurópai szintű idegenforgalmi politika, ahol, amelynek kapcsán nem a konkurencia játszik fontos szerepet. Kevés az idő, ezért nem tudok minden fontos kérdéshez hozzászólni, de hát el kell fogadnom a játékszabályokat. Tajani úr, az ön beszéde, nagyon intelligens és óvatos, ugyanakkor ambiciózus beszéd volt. Nagyon sokat tennivaló, anélkül, hogy, mint mondtam, beavatkoznánk a tagállami kompetenciákba, hatáskörökbe. A szerződés által biztosított hatáskör alapján a koordináció, a harmonizáció, a feladatunk, egyeztetni kell, koordinálni kell a tagállamok által meghozott intézkedéseket, és világos hozzáadott értéket kell teremteni a nemzeti vagy regionális politikához képest amikor elkezdődtek a konzultációk, a bizottság kezdettől fogva nagyon óvatosan járt el a saját hatásköreinek a kereteit próbálta megtalálni, meddig mehet el, meddig terjed a, hatá, a bizottság hatásköre. Nyilvánvaló, hogy a fenntarthatóságot kell erősítenünk az idegenforgalom területén, és az Európai Uniót kell népszerűsíteni, mint utazási cél régiót. Több instrumentum áll rendelkezésünkre. Talán megemlíthetnék valamit, hogy mi Spanyolországban, de Olaszországban és más országokban is nagyon fontos a kalipszóra gondolok. A kalipszóval nagyon jó tapasztalataink vannak, ez fontos az idős emberek számára, és egy összességében is nagyon sikeres program. Biztos úr, európai polit politikára kell gondolnunk, ami Európát, mint egyfajta nevet erősíti, anélkül, hogy más már konszolidálódott neveknek kárt okoznánk ezzel. Azt hiszem, hogy a politikánkat kiterjeszthetnénk. Ön a leírás alapján nyilvánvalóvá vált, nagyon ambiciózus politikai célokat követ. Köszönöm szépen, Tezsani úr, még egyszer az elmozottakat, és ha lesz még lehetőség, akkor hozzá fogok újra szólni. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm a bevezető előadását. Az idegenforgalom, a turizmus nagyon fontos ágazat, a közlekedés, a szállítás, most eltekintve az ön körétől szintén nagyon nagy hatást gyakorol az idegenforgalmi politikára. Most a vulkán kitörés után láttuk, hogy milyen problémák jelentkeznek, hogyha az emberek nem tudnak utazni, és elhallottuk hallottuk azt, hogy hiány volt koordinált fellépésekben. Ezért le kell vonni a megfelelő következtetéseket, amelyek tovább mutatnak, túlmenek a turizmus keretein feljegyeztem, amiket ön mondott, az egész szágazaton a fenntartható növekedést szeretnénk erősíteni, és olyan politikára van szükség, ami nagyon down to earth, nagyon konkrét, és annak felel meg, amit az emberek tényleg elvárnak. Van néhány dolog, amelyek egy kicsit már túlmennek az ön hatáskörén, de azért mégis rákérdeznék ezekre. Szükség van, lenne egy integrált jegyeladási rendszerre a vasúton, de akár az összes szállítási módozatban. Az információ, a tájékoztatás nagyon fontos. A fogyasztók számára biztosítani kell az összehasonlítás és az értékelés lehetőségét a kritériumok harmonizációja arra van szükség, amikor a, meghatározunk, hogy hány csillagosak a szállodák a besorolásoknál, kategóriákba történő besorolásoknál gondolni kell az egységesítésre, bár ez tagállami hatáskör. Hatékonyan kell a kapacitásokat felhasználni, ugye ön is beszélt arról, hogy van főszezon, meg holszezon, és hát biztosítani kellene, hogy a holszezonban is jobban lehessen a kapacitásokat kihasználni. Utána itt van a kapcsolódás, az előregedés, a társadalom örege, öregszik, és az idősek sokkal rugalmasabbak holt időszakban, vagy a főidő, fő szezonon kívül is jobban tudnak eh, utazni. Azután azt hiszem, hogy eh, a eh, világossá kell tenni a tematikai felosztásokat. Mm, a turizmuson belül több terület van, beszéltünk zöld turizmusról, vagy mondjuk strandturizmusról, és ezeket egyértelművé kell tenni, ezeket a kategóriákat. Az az érzésem, hogyha a céljait el akar élni, akkor egy kicsit pontosabban meg kell nézni a szubszidiaritás elv alkalmazását, hiszen itt a harmonizáció kapcsán ez egy érzékeny kérdés, és nagyon szeretném, hogyha valódi jó impulzusokat adhatnánk az új idegenforgalmi politikának. Köszönöm szépen, Meissner asszony az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr a beszámolóját, az előadást, amit hallottunk öntől. Majd utánam szóló és az előttem szóló és sok mindent elmondott abból, amit én is mondani akartam. Az idegenforgalom nagyon fontos terület. Lisszabon eh, új hatásköröket adott, amelyel élnünk kell. Ezt sokan talán még nem tudják, hogy új hatásköreink vannak, és ezekre kell koncentrálnunk. Néhány pontra szeretnék kitérni, és ezekhez majd kérdéseim is kapcsolódnak. Ön beszélt arról, hogy integrálni kell a finanszírozási szempontokat is, és így például az idegenforgalom összefüggő költségvetési címeket össze kellene hozni, vagy össze kéne olvasztani, de mire van lehetőség, mik az elvárások? Fejből tudna nekünk számokat is mondani, hogy mennyit akarnak mondjuk kérni a költségetésből a turizmus számára? Azután szó volt az informatikáról, ezt is szeretné fejleszteni. Természetesen itt nagyon világos, hogy ez hogyan kapcsolódik a közlekedés szállítási ágazathoz. Másrészt viszont kicsit kár, hogy a bizottságon belül ezeket a területeket most szétválasztották. Persze annak nagyon örülünk, hogy önt itt látjuk, de a turizmus jó lett volna, hogyha a közlekedés mellett egy közlekedéssel együtt marad. Láttuk most a vulkánkitörés kapcsán, hogy ez a két terület mennyire kapcsolódik. Elkadráiul is beszélt az integrált jegyeladási rendszerről, és a mai turizmus kapcsán szeretnénk, hogyha jobban fel tudnánk használni az informatikai eszközöket, és ugye az internet korszakát éljük meg, jobb áttekintést szeretnénk az informatikai eszközökről. A nyarat, a nyári fő szezont szeretné tovább meghosszabbítani. Vannak elképzelései arról, hogy ez hogyan történhet a kalipszon kívül? Ugye a kalipszó arról szól, hogy az idősek, illetve a fogyatékkal élők, a főszezonon kívül jobban eh, tudják használni az idegenforgalmi kapacitásokat. Azután eh, legyen Európa egy új márka, és a fenntarthatóságról sokat beszélünk. Itt eh, mindenképpen fontos lenne, hogy az új tagállamokra koncentráljunk, amikor egy új fenntartható, új márkává kifejlentez kifejlesztendő turizmusról beszélünk, és ebbe be kellene vonni a feltörekvő országokat is. Említette szeptember 27-ét, ami a kulturális és vallási utazás napja. Nem tudom igazából, hogy ez mi, miről szól és mit jelent, és örülnék, ha erről többet hallhatnánk. Köszönöm szépen a zöldek nevében három percben, Kramer úr. Kramer úr. Köszönöm én is az előadást. Többször is említette, hogy a fenntarthatóság fontos, és el kell kerülnünk a hibákat. Most egy kicsit provokálnék. Az idegenforgalma, holnap idegenforgalma vagy fenntartható, vagy már meg is szűnik. A partvidékeken látjuk, hogy az idegenforgalom nagyon sok kárt okoz a környezetben, vagy akár teljesen tönkre is teszi a természeti környezetet. Az önnek fontos célja a széndiokszid kibocsátás csökkentése. Hogyan kíván ön együttműködni a többi biztossal, és a turizmus hogyan kell, hogy hozzájáruljon ennek a célnak az eléréséhez. Szólt az utasokról is, az utasok jogairól. A fenntartható turizmus egyik hátránya az, hogy például nem lehet biciklit magunkkal vinni a nagysebességű vonatokon, pedig már évek, évtizedek óta évi több számjegyel nő a biciklis turizmus, de az európai vasutak még mindig nem álltak át erre. Mit tesz, mit tervez ön tenni ennek érdekében, hogy minden vonaton magunkkal lehessen vinni a bicikliket? Említette az ipari örökség kérdését, ez nagyon érdekes az a példa, amit hozott a régi bezárt bányáról. Jól látnunk azt, hogy a múltban mi hogyan létezett és működött. Nagyon érdekes lenne, annak kapcsán, hogy egy korábban volt a vasfüggöny, és most már van az Iron Curtain Trail, aminek a szerepét a transeurópai hálózat vette át, erről az Európai Parlament döntött nagy többséggel. Nos, a bizottság támogatja a parlamentnek ezt az állásfoglalását, és mit tesz majd annak érdekében, hogy a tanács a 70 ezer kilométeres kerékpár útvonalakat integrálja a transeurópai hálózatokba hiszen ez a vasfüggöny bicikli út kiváló lehetőséget biztosít. Ugye a vasfüggöny ahol húzódott, annak mind a két oldalán nagyon szép területek vannak. Macedóniában jártam nemrég, és Macedóniával, Bulgáriával aláírásra került egy emlékeztető. A gazdasági lehetőségeket is jobban ki lehetne aknázni, hiszen eh, másképpen nem látogat senki ezekre a területekre, a történelemmel nagyon jól lehet látogatókat vonzani ezekre a vidékekre. Következő kérdésem az, hogy hogyan kíván ön együttműködni a többi biztossal. Nagyon sok a hatáskör és a turizmussal kapcsolatos céljait más biztosokkal való együttműködésben lehet csak megvalósítani. Az finanszírozás nagyon lényeges kérdés. Mondjuk a közlekedésbe fektetett eszközök 60%-át a közutak kapják, ebből ön nem igazán kap semmit, ezért nagyon fontos, és kérdezem, hogy hogyan képzeli az együttműködést a többi biztossal. Köszönöm ebben a körben az utolsó Kancsián úr kettő percben. Kancsián úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Zsáni kolléga itt van velünk. Mindenek előtt szeretnék sok sikert kívánni neki ez az új feladatkörhöz. Nagyon jól ismertette ezt az ágazatot az Európai Unióban, ez a harmadik legnagyobb, legfontosabb ágazat. Egy intelligens, integrált fejlődésre, fejlesztésre van szükség az idegenforgalmi ágazatban. Nagyon jól felvázolta nekünk, hogy hova kívánja tenni a hangsúlyokat az európai idegenforgalom kapcsán. Szeretnék valamire rávilágítani, amit szerintem ki kellene hangsúlyoznunk, ami számomra különösen fontos, ez pedig a szubszidiaritás kérdése, és a tagállamok hatáskörének a tiszteletben tartása. Azt hiszem, hogy ebben az összefüggésben figyelembe kell venni azt is, hogy a turista milyen szolgáltatásokat kap, tud igénybe venni. Ezeket a szolgáltatásokat jobban meg kell szervezni, szükség van lenne egyfajta agregálására ezeknek a szolgáltatásoknak. Fontos lenne meghatározni olyan útvonalakat, területeket, amelyek a tipológiájuk kapcsán összevonhatók és együtt kezelhetők az Európa Tanács nagy, fontos kulturális útvonalakat határozott meg, és valami hasonlót mi is készíthetnénk. Azután még egy második kívánságomnak a hangot adhatok, de látom már az elnök kezében a kalapácsot, ezért nagyon gyorsan még az utas jogokról csak annyit, hogy ezeket mindenképpen erősíteni kell. Köszönöm, biztos úr, meg Próbál, akkor erre az első öt kérdésre válaszolni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Idegenforgalomért felelős, biztos, február 9-e óta vagyok, ezért néhány hónap alatt nem lehetne nyilvánvalóan az összes problémát már megoldottnak tekinteni. Most csak azt tudtam elmondani, hogy ez alatt a rövid idő alatt mit sikerült elvégeznem. Nagyon sokan említették a szubszidiaritás kérdését, vagy problémáját, és hogy mi a kapcsolat a nemzeti, illetve az európai szint között, amikor a turizmus fejlesztéséről beszélünk. A Madrid informális miniszteri tanácskozással is beszéltünk ezekről a kérdésekről, és elmondtam, hogy semmiképpen nem kívánom megsérteni a tagállami kompetenciákat, és nem eh, szeretnék magamhoz vonni semmilyen tagállami hatáskört. A lényeg az, hogy a bizottság politikája valami pluszt hozzon, valami hozzáadott értéket jelentsen a tagállami politikákhoz képest. Szeretnénk támogatni a tagállamokat abban, hogy ők is a saját céljaikat jobban meg tudják valósítani. Spanyolország, Franciaország, Olaszország például már korábban is együtt működött az idegenforgalom területén, a miniszterek számos találkozót bonyolítottak le, bilaterális találkozókat is, és valamilyen kérték az Európai Unió támogatását, szerették volna az közöttük levő megállapodást kiterjeszteni más tagállamokra. A belga idegenforgalmi miniszter azt, hogy nagyon nyitottnak mutatkozott, tehát fontos az európai együttműködés. Mondjuk van tíz turista, aki Spanyolországból tehát tíz, aki Olaszországba, tíz, aki Franciaországba, akkor európai segítséggel még ehhez hozzátettünk még plusz tíz turistást, és akkor összességében már 40-ről beszélhetünk, és ez a célunk. A meghallgatás során is elmondtam, az EU-ban a nemzetközi jeleget kell erősíteni, londoni olimpia, vagy 2015-ös milánói világkiállítás. Európát nagyon vonzóvá kell tennünk, hogy szívesen jöjjenek hozzánk a turisták. Persze Londonba mindig is el fognak látogatni, és nagyon sokan el fognak menni Londonba az olimpiai játékok kapcsán. De miért nem lenne, lehetne például olyasmit is megvalósítani, hogy megfelelő megállapodásokkal a londoni olimpia idején a turisták nagy számban átmenjenek mondjuk Franciaországba is, ha a Milánói világkiállításra pedig ázsiai turistákat kellene nagy eh, számban toborozni, és hogyha már ott vannak ezek a turisták, akkor lehetne nekik utazási ajánlatokat tenni, hogy elmenjenek Milánóból Budapestre vagy Velencébe. Ezeket a kínálatokat meg kell teremteni, és eh, a eh, az európai szint nem csorbítva a tagállami kompetenciákat szeretné ezt a hozzáadott értéket megteremteni, aminek az eredményeképpen több turista látogat el hozzánk. Semmiképpen nem akarom a szubszidiaritás elvét megsérteni, hanem az a célom, hogy mindenki számára tegyünk valamit. Már a második ülésen a közlekedési miniszterek nagyon nyitottak voltak, és elmondták, hogy tudják, hogy a bizottság támogatni kívánja őket, és nem akar tőlük semmilyen hatáskört elvonni. A feladatunk az, hogy segítsük a tagállamokat a törekvéseik megvalósításában hogyha arról beszélünk, hogy hogyan lehetne különböző megállapodásokat kötni, nem tudom, hogy ezt elmondhatom de talán igen, itt a szállodák minősítés besorolása kapcsán is van ilyen törekvés az együttműködésre, az integrált jegyeladási rendszer is egy ilyen eh, téma de a tagállamoknak ezt támogatni kell. Jó lenne ilyen együttműködési formákat megvalósítani. Beszéltem a városi forgalommal kapcsolatban készülő bizottsági közleményről, ezt a munkát is tovább fogjuk folytatni. Megvégyőződve arról, hogy az idegenforgalom és a közlekedés közötti kapcsolat meghatározó, ezért is beszéltem nagy hangsúlyjal az utasok jogairól, az idősek, a mozgásukban korlátozottak is kell, hogy hogy érvényesíthessék a jogaikat, és eh, biztosítani kell számukra a jogot és a lehetőséget, hogy utazzanak. A, nem én vagyok az, aki eldöntötte, hogy eh, hogyan osszuk fel itt a bizottságon belül a kompetenciákat, és melyik biztos, melyik területé legyen felelős. Az nyilvánvalóan javítani kell az együttműködés, a közlekedésért és az idegenforgalomért felelős eh, biztosok között és remélem, hogy valamennyien nagyon sikeresen fogunk együtt működni az európai polgárok érdekében. Az a kérdés, amitről Meissner asszony beszélt, kapcsolódik az általam elmondottakhoz is. Korábban hogy azt mondták, hogy a pénz kell a háborúzáshoz, én most azt mondanám, hogy az idegen forgalom hoz is kell pénz. Pénzre van szükség ahhoz is, hogy a programjainkat meg tudjuk valósítani. A költségvetési sorok összevezetéséről is szóltam. Az idegenforgalom területén szeretnénk a vállalkozói tevékenység és a versenyképesség erősítése kapcsán speciális forrásokat biztosítani ezeknek a céloknak és 2004 és 2020 közötti időszakban remélem, hogy az új hosszú költségvetési keretben már lesznek külön pénzek az idegenforgalmi célokra. Természetesen a következő hónapokban sokat fogunk dolgozni, el fog készülni a közlemény az idegenforgalomról, amelyben már sokat több konkrétumot is olvashatnak. Most beszélek a stakeholderekkel, az érdekeltekkel a legkülönbözőbb országokban, tehát mind azokkal, akik különböző érdekeket képviselnek, tárgyalok, egyeztetek érdekcsoportokkal, és ez is egy nagyon fontos része a munkámnak ami a holisztikus megközelítés kérdését illeti. mindent meg fogok vizsgálni, hogy milyen lehetőségeink, eszközeink vannak eh, annak érdekében, hogy megtaláljuk eh, azokat a megoldásokat, amelyeket, eh, amelyekkel kapcsolatban a többi területért felelős kollégámmal, biztos kollégámmal is meg tudok majd egyezni. A fenntarthatóság kérdése. Itt indikátorokat, mutatókat szeretnénk létrehozni, akár egy ilyen idegenforgalmi iránymutatót, egy, vagy iránymutatásokat szeretnénk kidolgozni. Azt hiszem, hogy idegenforgalmi politikát nem lehet úgy folytatni, hogy közben tönkretesszük a természetet a természet megóvása fontos része a turizmusnak. És hogyha bizonyos területeket építési célokra kihasználnak, az néhányokat biztos gazdagá tesz, de súlyos károkat okozhat az egész közösségre nézve. A, ami a kerékpárosok jogait illeti. Én, amikor még itt dolgoztam, sok mindent próbáltam tenni, ennek érdekében, és biztosként is ugyanezt ígérhettem. Szeretnénk, hogyha az forgalomon belül egyre többen bicikliznének, és a kerékpárosok jogait erősíthetnénk. Nálunk legalábbis Olaszországban az a helyzet, hogy nagyon jelentős növekedést tapasztaltunk a biciklis turizmus területén. Ezt pontosan meg fogjuk nézni, meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ez nem teljesen az én hatáskörömbe tartozik, de hát majd fogok egyeztetni a kollégáimmal annak érdekében, hogy a kerékpár utak hálózatát létrehozzuk, vagy erősítsük. Remélem, hogy sikerült mindenre válaszolnom, és bármikor a rendelkezésükre állok, hogy a további részletkérdéseket szeretnének intézni hozzám. És még egyszer kiemelném, Rendkívül fontos eh, az önök munkája, hozzájárulása, akár írásban küldjék meg nekem az észrevételeiket, vagy informálisan úton az elnökükön keresztül jutassák el hozzám a gondolataikat, eh, hiszen most eh, zajlik az értékelés, és örülnék, ha támogatnának engem. Köszönöm. Mindig szeretünk tömör és rövid válaszokat hallani elnökként, ez nagy öröm számomra. Most két percben Ella Sander asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatni kívánom a Grandi úr által elmondottakat. Micsoda öröm számunkra, hogy Tajani úr itt lehet velünk az idegenforgalomért felelős tárca képviseletében. Hallottuk, hogy tulajdonképpen nem az idegenforgalom leválasztásáról van szó. Át, korábban az ipari szakbizottság foglalkozott ezzel, de hát a rút Kiskacsa szerepét osztották a, az idegenforgalomra akkor, és akkor Ferhagen biztos jelezte, hogy hát az idegenforgalom nem igazi ipari ágazat. Az is igaz, hogy nem volt eh, kellő jogalap erre, és nem volt meg a politikai akarat erre. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk a bizottság képviselői szorosan együttműködtek a parlamenttel, a Kalipszó a kerékpáros idegenforgalom, fenntartható idegenforgalom. Nos, mindezek fontos kezdeményezések voltak, amelyeket a bizottsággal egyetemben mi is támogattunk. Nagyon szerencsésnek tartom tehát azt, hogy a bizottságunkat előző munkája kapcsán jól megismerő Tajani úr most az idegenforgalomért felel. Azt hiszem, hogy nagyon jó ez a megközelítés, amelyet vállal. Globális megközelítésről van szó. Vagy el tudjuk ezt az európai márkát adni amely az európai idegenforgalom sokszínűségére épít, vagy a rossz minőségű, máshonnan jelentkező verseny eljön bennünket, itt a marketing, a reklám tevékenységekre gondolok, és lehet, hogy ennek, ennek a levét majd az európai turizmus issza meg. Egyetértek tehát az ön megközelítésével, különösen a több éves ami a minőség kérdését illeti. Az idegenforgalmi minőség egyik fő jelzője az idegenforgalmat dolgozók professzionalizmusa. Azt hiszem, hogy ez tényleg nagyon fontos kérdés. Amikor a sokszínűvé tételről van szó, túl az Európában már amúgy is jelentkező sokszínűségen, talán eh, egy alakártabb megközelítésre ösztönözhetnénk a eh, turistákat. Például a gasztronómiai eh, turizmusra gondolnék, illetve arra, hogy mindenkit arra ösztönözzünk, hogy a saját kedvére megfelelő turizmus válasza. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönöm Tajani úrnak, hogy itt van. Egyetértek a célkitűzésekkel, illetve az irányvonalakkal is, amelyeket vázolt, és amelyek a cselekvési tervében szerepelnek. Egy kérdésem lenne azonban biztos úr. Úgy gondolom, hogy az európai eh, turizmus eh, versenyképes és innovatív is lehet. Biztosítanunk kell, hogy a turizmusban többféle látásmód tükröződik fontos, hogy a turizmus keretén belül elfogadott politikák, dokumentumok külön hivatkozzanak arra, hogy a kínálatunkat a csökkent mozgásképességű fogyatékossággal élő személyekre is szabnunk kell. Azt hiszem, hogy az európai turizmus itt tud többet adni. különösen, hogyha a társadalmi fenntartható turizmus kontextusában gondolkodunk erről. A második megjegyzésem a profizmussal függ össze. Azt hiszem, hogy az európai turizmus eh, itt a, a vendéglátásban dolgozók, az idegenforgalomban dolgozók képzésében is tud nyújt, újat nyújtani. A idegenforgalomban való munka vonzóbbá tétele is eh, szerepelhet a napirenden. Amikor a eh, turizmusról van szó, és ez a harmadik megjegyzésem, azt hiszem, hogy a régiók szerepéről sem szabad elfeledkeznünk. A régióknak az idegenforgalom területén komoly kompetenciái vannak. Rákérdeznék, hogy ön hogyan kívánja figyelembe venni a vidékfejlesztés kérdését, úgy gondolom, hogy a vidékfejlesztés, a társadalmi, környezeti eh, fenntarthatóság eh, alapját jelentés. Sok eh, idegenforgalmi vállalkozás kisvállalat, és ennek keretén belül ebben a kontextusban nem igazán tudnak hozzáférni a rendelkezésre álló támogatásra. Mit szeretne tenni ezen az ügy, ebben az ügyben? Aztán Ayla Sender asszony megjegyzésére térnek vissza. Különleges útvonalakat, bor útvonalakat, bizonyos gasztronómiai termékekhez belül útvonalakat kellene kidolgozni. Mit tesznek te ezen speciális turizmus hálózatok kifejlesztése terén? Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, köszönöm szépen az eddig elmondottakat. Húsz évig azt láttuk, hogy a kulturális turizmust igyekeztek fejleszteni kétoldalú megállapodások keretén belül egy intézmény, intézményi hálózat létrejött. Az Európa Tanács 97-ben még dolgozott ezen az ügyön. Különféle tematikus útvonalak alakultak ki, például az arándok útvonalak kérdése, az andalúziai útvonalra gondolok, a textil útvonal, amely átvezet Európán, de egyéb példákat is mondhatnék. 2007. október 17-én a parlament szakbizottsága egy jelentést eh, tett, erre tett javaslatot a turizmus megerősítése céljából, ösztönözve olyan kezdeményezéseket, amelyek az európai kulturális útvonalakat eh, ösztönöznék, ezt mozdítanák elő. Ennek a, ebben a kontextusban lenne két kérdésem. Ön szerint a történelmi, kulturális útvonalak, illetve vallásos, vallási útvonalak eh, hogyan tudnak eh, az Európa Tanács eh, márkájából előny kovácsolni, hogyan tudnák a határokon átnyúló turizmust erősíteni, ösztönözni, hogyan tudnák ennek segítségével az európai polgárok jobban megérteni örökségüket. Másodszorban Mit gondol ön a bizottsági támogatásokról, a kulturális útvonalak láthatóbbá tételének szintjén? Hogyan tudjuk az etikus, felelős turizmust ösztönözni, illetve a társadalmi, gazdasági, kulturális aspektusokkal hogyan tudunk jobban foglalkozni a fenntartható fejlődés ösztönzése mentén. Ezek a célok egyébként április 15-én a tanács részéről említésre kerültek. Köszönöm szépen, elnök úr. Távirati stílusban néhány észrevételem lenne. Először is Biztos úr, a legjobbakat kívánom önnek, sok szerencsét ehhez az összetett és nehéz tárcához, a turizmus problémáiról, ezekről a problémákról a kollégák már említést tettek, de annál bonyolultabb ez a kérdés, hiszen nemzeti kompetenciákat érintő területről van szó, és aztán vannak leválasztott regionális kompetenciák is gyakran ezen a területen, és ettől rendkívül színes ez a tábla, ezen a terepen kell működnünk. Nem lesz könnyű, nem lesz könnyű Európának a proaktív, de nem invazív szerepet eh, kialakítani a számára. Most az európai szerepel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy intuitív módon helyesnek eh, mondható az a megközelítés, hogy európai szinten kellene dolgoznunk. Megpróbálunk egy tisztességes ipari politikát kialakítani, a turizmus számára egy szakpolitikát, ezt támogatni tudjuk. Említette nagyobb nemzetközi eseményeket, a 2015-ös Milánói világkiállítás, az olimpiai játékokat, ahol jelen kell lennünk a meghallgatásokon egyébként volt már erről szó, ezeket eh, a fókuszpontokat ki kell használni annak érdekében, hogy egy európai imidzset alakítsunk ki turizmus kontextusában. Az elmúlt eh, időszakban, eh, múlt héten egyébként egy új közlemény látott napvilágot a zöld, energiahatékony módon működő gépjárművekkel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy mindez nagyon ambiciózusnak mondható. Rákérdeznék, hogy gondolkodik-e a városi hálózatok együttműködésén, hogy ez esetleg a turizmusra is pozitív hatással járhat. Köszönöm szépen. Utolsó felszólunk ebben a körben. Szenszá asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! A jelentésében, beszámolójában nagyon sok ambiciózus gondolat körvonalazódott. Egy kérdésem lenne, mint korábbi volt eh, közlekedési eh, tárcavezető, a fiatal családok azok, akik eh, kevésbé szerencsés anyagi helyzetben vannak, Nos, itt beszéltünk arról, hogy alternatív és fenntartható közlekedési eszközökkel foglalkoznunk kell. A kérdésem lehet, hogy udvariatlannak tűnik majd, de felteszem. Hogyan tudunk a kevésbé jó anyagi körülmények között élők számára lehetőséget biztosítani arra, hogy meglátogathassák például a középkori eh, tallini városrészt, illetve a természeti kincseiket a vasfüggöny mögött levő országokra, balti országokra gondolok, nincsen vasúti kapcsolat ugyanis. Ön mit gondol a Rail Baltica projektről, lesz erre európai gazdasági akarat, ugyanis gazdasági szempontból ez nem lesz megtérülő eh, befektetés. Ez azt jelenti, hogy egyéb tagállamok lehet, hogy nem fogják támogatni. Hát még hét felszólalónk van, mondja az elnök, több jelentkezést nem fogadok el, ugyanis szeretném, hogyha a lista összeállna, felosztanánk az időt, és hogyha valaki utólag jelentkezik, összeszavarodnak a számaim, úgyhogy most a listát lezárom, de még heten szerepelnek rajta. Cikavasszony, Liberácki úr, Rána asszony, és Griszbek asszony, illetve az elnök a legvégén. Biztos úr, kérem válaszoljon az eddigi felvetésekre. Jó. Biba és a szendor asszonyokra egy felütéssel szeretnék visszatérni. Egyetértek azzal, hogy valóban a különféle turizmus típusokra koncentrálnunk kell. Nagyon komoly erőfeszít, erőforrásról van szó, az egész unió számára elképesztő eh, archeológiai, természeti, történelmi örökséggel rendelkezünk, eh, gazdálkodói eh, örökséggel, a bor útvonalak. Én olasz vagyok, úgyhogy tudom értékelni ezeket a dolgokat, de nagyon sok ágazatot érint mindez. Van vallási turizmusunk is, ez is jelen, jelentős. Santiago de Compostela kérdése is eh, ide tartozik természetesen. Mindez a különféle vallási örökségekhez tartozik. Én katolikus vagyok, de a kereszténység keretén belül többféle örökségről beszélhetünk, de beszélhetünk akár zsidó vagy muszlim örökségről is Európa szerte az iszlám történelmi nyomvonala fel lehet Európában, a mi Európánkban. Megfelelő értéket kell ennek tulajdonítani, ez nem egyfajta vegyes elegy. Egyébként a nyelvek is gazdag forrásnak számítanak különféle turizmus típusok nagyon komoly források lehetnek. Az északi-déli útvonalak összekapcsolhatóak. Egyébként nagyon sokféle ilyen kapcsolódási pontot lehet kialakítani. Ezt a lehető legjobban ki kell tudnunk használni. Beszéltem már a gazdálkodás, a mezőgazdaságról. Ez is rendkívül fontos a turizmus szempontjából, gasztronómiai, eh, idegenforgalom szempontjából, de beszélhetünk az agri turizmusról is, ez is fejlődik. Egyre többen szeretnének eh, nem hegyekben, hegyek között vagy tengerparton pihenni, hanem vidéki környezetre vágynak. A gyermekeink azt se tudják, melyik állat hogy néz ki. Talán nagy élmény lehetne, hogyha mondjuk lóhátra ülhetnek, vagy meg tudnának különböztetni egy szamarat az össz, egy összvértől. A gyerekek legalább tudják, hogy eh, hogy néznek ki az állatok. Például a házi nyúl, vadnyúl közötti különbséget nem ártana, ha tudnánk, és eh, a mezőgazdaságot fel lehetne ezen ismeretek terjesztésére használni. Amikor eh, a gyerekek ellátogatnak egy ilyen gazdaságba, egy farmra, és akkor láthatják az állatokat. Azt hiszem, egy magas szintű csoportra van szükség. Szeptemberben lesz egyébként egy ilyen ülés, amely gasztronómiai, illetve agrárturizmussal fog foglalkozni. Nézzük a következő kérdést. Az Európa Tanácsi eh, raportőrökkel találkoztam. Pontosan arról szeretünk volna beszélni, amit ön is említett, a kulturális útvonal kérdéséről. Azt hiszem, nagyon eh, eh, jó kezdeményezésről van szó, szintén európai problémákkal foglalkozik más intézményi kontextusban, talán ezt lehetne fejleszteni a bizottságban is és a parlamentben is. Szeptember 27-e a Kulturális Útvonalak Európai Napja, illetve Vallási Útvonalak Napja. Brüsszelben lesznek itt események. Talán ezt a rendezvényt kellene kihasználni ennek a témának a tovább gazdagítására. Firenze úr megjegyzésére térnék most rá, aki a városi mobilitás kérdését feszegette, illetve a bizottság javaslatait a kevésbé szennyező gépjárművekkel, ezek használatával kapcsolatban? A városfejlesztés kérdése kéz a kézben halad azzal, amit nem olyan régen magam is elmondtam a kevésbé szennyező gépjárművet. A két nyomvonalat össze lehetne kapcsolni. Nyilvánvaló ezeket a gépjárműveket jobban lehetne használni olyan városokban, amelyek szennyezettek. E, a szennyeződés, szennyezés csökkentése mindig jó ötlet, és ez a stratégiánk, a mi stratégiánk célja is. Két pillér húzódik meg a közlemény mögött. Az első pillér, egy olyan gépjárműről szól, amely a széndiokszid kibocsátás csökkentését eh, célozná meg, de hosszabb távon is eh, van stratégiánk, ez a hibrid eh, gépjárművekre vonatkozik, elektromos, illetve egyéb üzemű gépjárművekről van szó, motorokról, a spanyol elnökség egyébként elővette az elektromos autó témakörét, és azt hiszem, hogy ez jó előrevezető út lehet. Ezt továbbfejleszthetjük, ezt tovább vizsgálhatjuk. Egyes városokban bizonyos tagállamok már figyelik a városi közlekedés és ezen gépjárművek használatának kapcsolódási pontjait mivel a közlekedés és idegenforgalmi tárca keretén belül is vannak már tapasztalataim, hogy is mondjam, megvizsgáljuk ezeket a tapasztalatokat a szubszidiaritás kapcsán is. Való, való igaz, hogy a szubszidiaritás a tagállamok szintjén jelentkezik, ez igaz, tagállami kompetencia, de a régiók szintjén is vannak kompetenciák. A feladatom az, hogy több turizmus, turistát vonzak a térségünkbe, nem szeretnék senkinek a szemére rárépni, de különféle turizmusokról beszélünk, nemzeti, regionális turizmusról. Az én célom viszont az, hogy több turista legyen Európában. Egyfajta zenekari koordinációra van szükség, a különféle eszközöket eh, harmonizálni kell, annak érdekében, hogy a végcél teljesüljön, több turista legyen nálunk. A turizmus, a turisták számának eh, megnövelése a célunk. Ami a szakpolitikát illeti, én is jeleztem már korábban, hogy fontos a személyzet jó képzése, az, az ágazatban dolgozók jó képzése, különösen fiatalokra gondolok, ezt lehet aktivizálni az iskolákban. Egyes tagállamokban egyébként vannak hoteliskolák, szállodai iskolák, itt igyeksz, igyekeznek kiképezni a fiatalokat, hogy az idegenforgalomban, a szállodaiparban dolgozzanak. Nagyon jó ötlet, hogy a tagállamok a fiatalok képzése területén erőfeszítéseket tegyenek. Vannak eszközök, a CIP program, a vállalkozói program például bevethető lenne, ez segítene az idegenforgalom területén is. ami a fogyatékossággal élő, csökkent mozgásképességű utasokat illeti. Egyesek Madridban jelezték, hogy a fogyatékossággal élők utazási jogait jogi keretbe kívánják foglalni. Én azt szeretném, hogyha mindenki részt tudna venni ebben, és élvezni tudná Európánk csodálatos értékeit. Nem szeretnék senki jogaiba beavatkozni, de tény az, hogy biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élők, illetve a csökkent mozgásképességűek el tudnak látogatni ezen e, gyönyörű helyekre, ezen értékekből részesülhetnek. Ez a gazdasági növekedés szempontjából is előnyös, de a szociális politika szempontjából is e, fontos. Jeleztük már, olyan piacról van szó, amely rendkívül fontos értékkel rendelkezik, de ennek társadalmi-szociális aspektusairól sem szabad elfeledkeznünk. Ami a Baltikum kérdését illeti. A hálózati koordinátorokkal bizottsági egyeztetés zajlik, zajlott problémák vannak a kapcsolatok, a közlekedési kapcsolatok, különösen a vasúti kapcsolatok kérdésének szintjén. Eddig nem találtuk megoldást, ez egyébként Portugáliában is probléma. A volt Szovjetunióhoz tartozó országok különösen nagy problémákkal küzdködnek a vasút szintjén. Nagyon nehéz például vasúton eljutni Tallinnba, pont ezért. Ezekről már beszéltünk, de a közlekedési miniszterekkel ezt körbe kell járnunk annak érdekében, hogy a nyomtáv és egyéb kapcsolódó kérdések problémáit meg tudjuk oldani nagyon komoly gazdasági problémák kapcsolódnak ehhez, és remélem, hogy Kallas eh, biztos úr utódom eh, megoldást talál majd erre. Én támogatom őt ebben az erőfeszítésében, ugyanis szeretnénk, hogyha minden európai régió az európai idegenforgalmi térséghez szorosan kapcsolódna, könnyen elérhető lenne minden régió. Sok sikert kívánok egyébként a kollégámnak ehhez, de ha nincs politikai akarat, nem fogjuk tudni ezt elérni. Nekem megvan ez a politikai akaratom, és ezt támogatni tudom. Két perc, Englákó asszony, parancsoljon. Merci, monsieur le commissaire, de votre présence. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött ide. Az én városomban is van turista forgalom, egyetértek azzal, amit ön elmondott általánosságban. A turizmus harmonizálására természetesen szükség van Európában. Én úgy gondolom, hogy nem versenytársak ugyanis a tagállamok, hanem kiegészítik egymást a különböző gazdagságukban, hiszen van külön, van tagállamok, amelyekre kulturális turizmus jellemző, vannak amelyekre szőlő kultúra, az, amit érdemes megvizsgálni. Én egyébként az üzleti turizmusra is külön kitértem volna, amely megint csak kiegészíti a többi fajta idegenforgalmat. forgalmat Szeretném, hogyha Franciaországban továbbra is eh, élveznénk az előnyeit az üzleti turizmusnak, eh, ezt is elő kell mozdítani, és eh, fejleszteni, hogy nehogy elmenjen valami ezek is elköltözzenek, ezek az üzleti konferenciák más kontinensekre. Ennek a turizmusnak is szüksége van, tehát pénzügyi, segítségre. Ön említette a képzést, amely rendkívül fontos. Ugyanakkor a strukturális alapok nem csak arra használhatóak fel, hogy képezzük a különböző embereket, hanem arra is, hogy megoltalmazzuk kulturális örökségünket. Tika Vasszony következik két perc. Köszönöm, elnök úr, biztos úr szeretnék eh, kérdezni valamit. Szeretnék kérdezni valamit erről a szociális célú turizmusról, idegenforgalomról, amelynek már a második évét látjuk. Ugye van egy program ezzel kapcsolatban. Május 7-én, 8-án eh, lesz eh, egy konferencia ezzel a témával kapcsolatban Romániában, és tudom, hogy ezt eh, több tagállam fontos dolognak kezeli. Spanyolországban például van egy projekt, amely egymillió idős ember megmozgatására vállalkozik, komoly állami támogatást eh, költenek erre, de a bevételek még nagyobbak az adók eh, révén. Görögországon is működik egy ilyen program. 500 hotel részese ennek a programnak. Ez a szociális turizmus megcélozhatja a fogyatékkal élőket, a fiatalokat, illetve az időseket. Úgy gondolom, hogy ez a szociális célú idegenforgalom megnöveli a turisták számát, amely aztán növeli az ágazatban a munkahelyek számát. Gondolkoznak-e konkrét lépésekben, hogy előmozdítsák az ilyenfajta turizmust? Köszönöm.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 és nagyon fontosnak tartom én is az ön területét biztos úr. Nagyon pozitívnak tartom azt, hogy van víziója, nagy ambíciókkal lát neki a feladatnak, és éreztük azt, hogy mennyire lelkes, pozitív realizmusra van szükség, egyszerre van szükség lelkesedésre és realizmusra, reális látásmódra. Azt hiszem, hogy ez fogja jellemezni az ön tevékenységét is, amikor ezt a rendkívül fontos feladatot látja el, mint eh, turizmusért felelős biztos. Egy dolgot szeretnék kiemelni a számos lehetséges eh, téma eh, közül, a versenyképesség és az élhetőség mind a kettőre szükség van, tehát egyszerre kell védenünk a környezetet és élhetővé tenni a, a környezetet az emberek számára. Tud esetleg konkrét régiókat megnevezni, vagy ajánlani, ahol már történtek erőfeszítések, és amelyek már most nagyon vonzóak a turisták számára olyan módon, hogy egyszerre tudjuk magas szinten biztosítani a természetvédelmet, és ugyanakkor a területeket vonzóvá tenni a turisták számára. Egy másik kérdés a nemzeti politikák, a hatáskörök tiszteletben tartása, és hogy ezt kiegészítve kell európai szinten hozzáadott értéket teremteni. Nagyon fontos, hogy a tagállamok érdekeit szolgáljuk, és a véleményem szerint a megfelelő párbeszédre szükség van a parlamenter is, illetve a tagállamokkal is mindennek kapcsolatban, ami az ágazatban történik. Tehát párbeszéd, párbeszéd, párbeszéd. Köszönöm, Liberácki úr, két Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, én is üdvözlöm Önt eh, itt a bizottságban és eh, az új eh, hivatalához sok sikert kívánok, majd írásban is elolvasom az itt elmondott mert nagyon érdekesnek találtam. Egy régió idegenforgalmi felfuttatásához azért kell néhány dolog, például reklámok, információ, stb. Látjuk, hogy Spanyolország, Franciaország nagyon erős marketing munkát végeznek. Ön említette az európai idegenforgalmi címkét, ami tetszik nekem, mint gondolat vonzanunk kell a turistákat Európán kívülről. De miért csak Franciaországot és Spanyolországot nyomjuk előre, miért nem Litvániát, Németország, Lengyelországot, vagy Romániát, vagy a többi kevésbé ismert országot, tagállamot. Ezeket ugyanis nem ismerik a potenciális turisták, ezeket nem reklámozzuk. Tény, hogy van európai regionális alap és szociális alap, amelyek potenciálisan alkalmasak lehetnek erre a célra. Ön lát-e lehetőséget arra, hogy ebből a két pénzügyi eszközből ilyen célra is költsünk? Ugyanis az alap pénzeinek egyébként is csak mintegy 60%-át fizetik ki, illetve költik el. Tudná-e, el tudná -e képzelni, hogy ön előmozdítja ezt a fajta tevékenységet? Biztos úr, sok sikert kívánok ambiciózus terveihez. Amit ön elmondott, abból is kiderült, hogy milyen hatalmas területen folyik itt a munka. Említette hogy mennyire fontos terület az üzleti turizmus fejlesztése, illetve az idegenforgalmi képzés, mint az iskolák. Az iskolák közötti cserét kellene támogatnunk, mert itt még nagyon sokan javítani való. Talán ez egy olyan projekt lehetne, ami kaphatna támogatást. És egész konkrétan, amit eh, tényleg javítani lehetne a turizmus területén, hogyha ön, eh, mint eh, biztos küzdene ezért, ez egy olyan iskolai szünet szabályozás lenne, aminek a következőben nem mindenki egyszerre utazna el nyári vakációra, nyári szabadságra. Tehát, hogyha az iskolai szünet meghatározásánál figyelembe vennék az idegenforgalmi szempontokat is, azaz nem egyszerre zúdulna minden turista ugyanarra a helyre, az talán segítene abban, hogy nyáron ne kelljen 35 kilométeres dugókban állni az autópályán ide, odafelé és visszafelé is. A bizottság kidolgozta már korábban a, az úgynevezett csomagtúra irányelvet, ez is az idegenforgalom területéhez tartozik, és ez nagyon jól védi a fogyasztók, az utasok érdekeit. Remélem, hogy ön is hozzájárul ahhoz, hogy ez az irányelvet mindenütt átültessék. Még egy szempont jövő távlatos gondolkodás szempontjából kérdezném, hogy milyen elképzelései vannak a tekintetben, hogy mind kell még javítani a turizmusban. Köszönöm elnök úr, és köszönöm biztos úr. Megpróbálok röviden fogalmazni nem mindig sikerül. Szeretném megköszönni önnek azokat a célkitűzéseket, amelyeket itt ismerked, ismertetett, és amelyekhez egyébként csatlakoznék is azonnal. Szeretném, hogyha ezt a felajánlott szerepet, amelyet ön eljátszik, ezt a karmesteri szerepet, ezt sikerre vinni, harmonikus kapcsolatot alakítanak ki a partnerekkel, Tudjuk, hogy az idegenforgalom komoly munkahely teremtő képességekkel rendelkezik, az európai munkavállalók 10%-a itt dolgozik. Szeretném, hogyha kialakulhatna egy európai eh, idegenforgalmi politika harmonizálva különböző tagállamokon. Eh, Vlasztó asszonyt idézve eh, jó lenne, hogyha bizonyos pénzügyi eszközöket is sikerülne ide állítani, mert ez nagyon fontos, mondjuk gondolok itt olyasmira, mint a struktúrális alapok, illetve a vidékfejlesztési pénzek, amelyek a vidék felélesztésére szolgálhatnak, és ott növelhetnék a foglalkoztatottságot. Szintén örültem az ipari örökségről elmondottaknak. Nálunk ez egy határmenti vidék, illetve régió, ahonnan én jövök, és ott is kontos, fontos kérdés az ipari örökség használatba vétele, luxemburgi eh, szárvidéki határvidékről van szó, Franciaországnak ezekkel határos területeiről, ahol ugye nehéz ipar volt eh, elterjedt, egy múzeumot is nyitottunk nem olyan régen. Jó lenne mindenre fölhívni a fölhívni a gyerekek figyelmét, mert alapvető ismeretekkel sem rendelkeznek ebbe a témába. Köszönöm. Thank you. Finally, President, the, the Chairman, I just want to make a couple of points. Um... Elnökként én magam is mondanék néhány dolgot. Uh, a szubszidiaritás az tényleg egy probléma Ugye mondták itt a tagállamok, uh, Észtország, bocsánat, a képviselők Észtországból és Lettországból, hogyan lehetne rávenni az embereket arra, hogy utazzanak Észtországba vagy Lengyelországba. Nos, természetesen ezeket az országokat önöknek kell reklámozniuk. A többi tagállam sem e, tehet úgy, hogy mindent meg lehet csinálni, meg annak az ellenkezőjét is. Tehát egyrészt követeli a szubszidiaritást, majd aztán azt mondják, hogy nem reklámozzák őket, mert ez az EU-nak a dolga lenne. Tehát gyakorlatilag a tagállamoknak saját magukat kellene reklámozniuk. Természetesen ezzel is lehet probléma, mert például az én hazámban csak Londont reklámozzák. Gyakorlatilag csak London van a turistikai térképen. Mi, Michael, tudjuk, hogy létezik Manchester is, de ha egyáltalán a brit turizmusról hall valaki, akkor csak Londonról hall, és ugyanezt elmondhatják szerintem a franciák Párizsról, az olaszok pedig Rómáról. Ez a másik probléma a szubszidiaritással. A harmadik probléma a szubszidiaritással pedig az, hogy vannak olyan nagyszerű projektek, mint az Éden projekt, a brit kormány pedig egyáltalán nem érdekli ez. A brit kormány nem akar ebbe belefolyni, nem részese az Éden projektnek, mert a szubszidiaritás alapján így is eljárhat. Tehát ez a probléma a szubszidiaritással. Nincs értelme a biztos urat arról kérdezgetni, hogy hogyan fogja előmozdítani a lettországi turizmust, lehet, hogy érdemesebb lenne a saját kormányuk ajtaján kopogtatni, megkérdezni, hogy egyáltalán akarnak-e turizmust, és hát ugye szubszidiáris kérdésről van szó. Ugye említette ön az ipari örökséget, és biztos úr, eh, bizonyára nem titok ön előtt, hogy az ipari örökség reklámozása, illetve turisztikai célú felhasználása a szívemhez igen közel áll. Ezt az ipari eh, örökséget, a történelmünk részét eh, igenis birtokba kell vennünk. Nem csak csatákról és, és tömegmészárlásokról szólt Európa történelme, a mi kontinensünk adta az ipari forradalmat a világnak, tehát ez fontos. Minden ország elindulhat ezen az úton, minden országnak van ipari öröksége, amelyet felhasználhat az idegenforgalomban is. Ugyanakkor, hogyha megvizsgáljuk azokat az európai projekteket, amelyekre a bizottság pénzt ad, akkor az ilyen ilyen elitista, kulturális dolgokat szokták leginkább előmozdítani, és noha nekem semmi bajom az operával, és tudom, hogy Milánó életében ez nagyon fontos, de a pénzek szétosztása szempontjából látjuk, hogy az opera helyenként 90%-ot képvisel, és ezt viszont meg kell változtatni. Nos, honnan vegyünk el pénzt az ipari örökség előmozdításához. Nos, osszuk már fel ezt a tortát méltányosabban, az ipari örökségre is szálljunk pénzt, nem csak operára meg baletre, persze azok is fontosak, tehát ezt a tortát, ezt osszuk fel igazságosabban. A közleményből pedig, és hát az itt elhangzott vitából is látjuk, hogy nagyon érdekli a kollégákat ez a kérdés. Az elnöki eh, periódusom alatt ehhez a vitához szóltak hozzá legtöbben. Nagyon is érdekli a bizottság tagjait az idegenforgalom. Ez, eh, ez egy közlekedési és idegenforgalmi bizottság, de az idegenforgalom nem másodlagos területe ennek a szakbizottságnak. Rendkívül fontos része a szakbizottság munkájának, gazdasági, társadalmi, stb. szempontból is Éppen ezért mi várjuk az ön közleményét, amit beígért nekünk, és számíthat arra, hogy ez a bizottság ez támogatni fogja az idegenforgalmi politikáját az EU-nak, beleértve az ipari örökséget is. Köszönöm. Grazie, caro eh, presidente. Köszönöm, kedves elnök úra hozzám intézett mondatokat. Mindenre szeretnék válaszolni arról, ami most történik, vagy amit most tervezünk. A bizottság a parlament segítségével most dolgozik azon, hogy kialakuljon egy idegenforgalmi politika, figyelembe véve a múlt örökségeit is. Ugye korábban nem volt jogalapunk ezen a területen komolyabb fellépéshez. Régebben is támogatott bennünket természetesen a parlament. Ugyanakkor most kell komoly kötelezettségvállalásokat tenni. Mi a bizottságban erre eltökéltek vagyunk. Tudom, hogy itt is, mint ahogy az elnök úr is mondta, ez nem egy adalék ebben a bizottságban sem a közlekedési témához, mint ahogy a bizottságon belül sem egy másodlagos téma ez. Ugyanolyan fontosságúnak gondolom a tárcámat, mint egy sor más elismerten fontos témát és tárcát sok munka áll előttünk, de vágjunk bele. Nyilvánvalóan vannak gazdasági eh, problémák, de hát még csak az út elején járunk. A régi pénzügyi tervben, több éves pénzügyi eh, tervben nem voltak külön pénzek eh, az idegenforgalomra. Most el kell érnünk, hogy a jövőben legyenek növelni kell tehát az idegenforgalomra költött összegeket a múlthoz képest. Meg kell vizsgálni a többi eszköz felhasználhatóságát, a strukturális alapok forrásait, a szociális alap forrásait, és egyáltalán ki kell alakítanunk egy finanszírozási stratégiát. Nem szabad, ahogy az elnök is mondta, bizonyos szűken vett területekre koncentrálni. Sokféle turizmus létezik, sokszínűbbé kell tennünk tehát eh, az idegenforgalmat és a, a finanszírozását is. De természetesen előtte fel kell mérnünk, hogy mekkora az a torta, és elérni, hogy ez a torta minél legyen nagyobb. És aztán persze igazságosabban felosztani azt a tortát, és az idegenforgalmon belüli különböző rész ágazatokat eh, finanszírozni. Bizottságként a mi feladatunk az, hogy koordináljunk, de természetesen megvan a tagállamok feladata is. Tegyék ők is a dolgukat. A, az idegenforgalom nem csak a déli tagállamok szempontjából, illetve gazdaságában fontos. Más tagállamokban is rendkívül fontos. Jártam nemrég Finnországban, és a Helsinki gazdasági közösség, vállalkozói közösség eh, nagyon is komolyan veszi az idegenforgalom lehetőségeit, pedig ez egy észak-európai tagállam. Mint ahogy hallottuk, Luxemburg számára is rendkívül fontos az idegenforgalom. Minden ország rendelkezik potenciális idegenforgalmi erőforrásokkal és lehetőségekkel. Eh, ahogy itt elhangzott, eh, a az európai címkét az egész kontinens lefedő címkévé kell tenni. Beszéltünk ugye a múlt héten arról, hogy a vulkán komoly kieséseket okozott az idegenforgalomban. Ilyen problémákkal is foglalkozni kell. Eh, ugyanakkor eh, nekem biztosítanom kell a tagállamokat arról is, hogy nem akarom a hatásköreiket elvonni. Eh, meg kell állapodniuk egymással, vannak bizonyos már részleges megállapodások a déleurópai országok között, miért ne lehetne ezeket kiterjeszteni idegenforgalmi megállapodásokat az egyes tagállamok között, az erőforrásokat összevonni és egyre több látogatót vonzani. Tikau asszony is eh, beszélt a szociális turizmusról, nagyon fontos dolog. Komoly bevételek vannak ebben is. Amikor a légiközlekedés eh, szabályozásáról beszéltünk, akkor két képviselő is eh, hozzászólt ehhez a témához. Persze utazáshoz való jog létezik. Ugyanakkor aki éppen utazik, az a gazdaságot is előmozdítja. Látjuk, hogy a nagy repülőtereken nagy repülőtereken vannak mozgáskorlátozott utasok is, akik szintén bevételeket hoznak az adott régióba vagy a reptére. Nos, az idegenforgalomhoz való, vagy az utazáshoz való jog az, az nem egy nagyon komolyan jogilag körülbástyázott jog. Itt egyszerűen arról van szó, hogy szeretnénk lehetővé tenni az idősek, a fogyatékkal élők számára azt, hogy tudjanak utazni. A spanyol program egyébként tényleg jó, én is tudok róla, és azt is tudom, hogy ez nyereséges. Egy eurót költ az állam, és 1,4 eurót kap adóbevétel formájában hát egy eurót egy eurót költenek, és aztán visszakapják azt az egy eurót, és még 40 cent hasznot is realizálnak. Nyilván ezt el kell érni, hogy ez ne csak a főszezonban legyen így, hanem teríteni a szezont az egész évre. A Brenner alagúttal kapcsolatban végeztem vizsgálódásokat Ausztriában, ott az volt éppen akkor az igyekezet, hogy, hogy csökkentsük az utazók számát. Valójában ugye teríteni kellene az utazók számát, ne csak a turista főszezonban utazzanak. Én azt szeretném, hogyha az itteni párbeszédünk ne csak, ne csak egy formális párbeszéd legyen. Konkrét kezdeményezéseket, elképzeléseket is várok önöktől a közös európai idegenforgalmi politika kialakításához. Valójában ugye ez a munka februárban indult idén, és itt ma folytatódik. Erről még sokat kell beszélni, Eh, én eh, hamarosan eh, Elországban maratoni csata megemlékezésre, amely egy fordulópont volt nem csak Görögország, hanem egész Európa történetében. Erről emlékezünk majd meg. És mindenhova nagyon szívesen elmegyek, Simpson úr is hívhat engem, mindig nyitott az irodám az ajtó önök előtt, jöhetnek egyesével vagy csoportban, és ahogy körvonalazódik ez a közlemény, eh, el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehet majd azt megvalósítani. Nagyon kevés időm van már, eh, de még egyszer hadd garantáljam önök előtt, hogy mindent elkövetek annak érdekében, hogy ez az ágazat létfontosságúvá váljon Európa gazdasága szempontjából. Köszönöm. Well. Commissioner Tajani, thank you very much indeed, and I hope on your Tajani biztos úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és a maratoni látogatása kapcsán talán ön is lefuthatja ezt a távot Aténig a győzelem hírével. Ugye állítólag a történelmi futó összeesett és meghalt útközben, hát ezt nyilván, hogy önnek nem kívánnám. De maraton jelentősége rendkívül nagy volt az ókori történelemben, az európai kultúra fejlődése szempontjából. Visszatudták verni a perzsa támadásokat. Nagyon köszönöm még egyszer, biztos úr, hogy nem csak hogy eljött ide, hanem tovább maradt, mint amire kértük, és válaszolt az összes kérdésre. Jövőben pedig nagyon szorosan fogunk együttműködni önnel. Köszönöm. We'll have a five minute comfort break. Öt perc szünetet tartunk, és utána tartjuk meg a kor.